felkészülés az Egyesült Nemzetek Közgyűlésének kábítószerekkel foglalkozó rendkívüli ülésére a tanács és a bizottság nyilatkozata. It's good to see you again. Good to see Nagyon örülök, hogy ismét itt látom. Elnök asszony, biztos asszony, tisztelt képviselők. 2016 nagyon nagy lehetőség a nemzetközi közösség számára, hogy a nemzetközi kábítószerelnezési rendszert megújítsa. A világ drog problémáira hosszú távú megoldást kell kínálnunk a nemzetközi szerződések keretein belül eredmény az kell, hogy legyen, hogy az UNGASZ egy rövid akcióorientált dokumentumot fogadjon el operatív ajánlásokkal. Az EU támogatja ezt a megközelítést. Hogy pontosabb legyek, az EU a következő prioritásokat támogatja. Először is kihangsúlyozzuk, hogy a három ENSZ egyezmény, amely meghatározza a nemzetközi jogi kereteket, valamint az Emberi Jogok Egyetemes Egyezménye maradjon továbbra is a globális válasz, a drog problémára adott globális válasz fundamentuma. Az ENSZ egyezményben különböző politikákat kell tudni elhelyezni regionális, nemzeti sajátosságokkal együtt. Másodszorban kihangsúlyozzuk eh, az emberi jogok jelentőségét, eh, elutasítjuk eh, a kriminalizációt, és az emberi méltósággal, a demokráciával, az egyenlőséggel, a szolidaritással, az emberi jogokkal összeegyeztetlen fellépéseket, és mindenkinek előtt a halálbüntetés, mert a halálbüntetés nem, e, nem rettent el a bűnözői magatartástól, és az EU e a kábítószerhez kapcsolódó bűncselekmények kapcsán is mindenképpen utasítja a halálbüntetés alkalmazását, és kitartunk a polgári jogok egyezményében foglaltak mellett felhívjuk a figyelmet arra, hogy az drogpolitikákat egy nagyon megalapozott eh, egészségpolitika kell, hogy alátámasza, amely eh, korrekt értékelésen alapul. A nemzetközi eh, drogegyezmények kiegyensúlyozott megközelítést írnak elő ahhoz, hogy visszaszorítsuk a drogfogyasztást, mindenek előtt az ártalom csökkentésre kell helyezni a hangsúlyt, valamint a rehabilitációra, az egészségügyre fókuszáló megközelítésre van szükség, és az egyedül a lehetőség lesz, hogy elérjük ezeket a célokat. Garantálni kell a hozzáférést a kockázat és általam csökkentő eszközökhöz, ami nem korlátozódik csak az a HIV AIDS kapcsolatos intézkedésekre. Vannak már bevált egészségügyi intézkedések ezen a területen. Az alternatív előrelépést és a tovább lépést támogató eh, egyezményt szeretnénk megkötni, és szeretnénk kihangsúlyozni a civil társadalom szerepét, eh, különösen eh, a kábítószerfogyasztás csökkentésében. Az EU el kell, hogy ismerje, hogy a civil társadalom milyen fontos szerepet tölt be. Nos, az ungasszon a tavaly novemberben az EU eh, e az általam felolvasott eh, prioritásokat határozta meg. Az EU jelenleg a tárgyalások, az UNGAS eh, dokumentuma kapcsolatos tárgyalásokon ezt az állásmegyet próbálja védeni. Az Ungaszon elfogadott dokumentum nagyon sok olyan elemet tartalmaz, amelyek fontosak az EU számára, de két fontos dolog még hiányzik a dokumentumból. Egyrészt a droga kapcsolatos bűncselekmények kapcsán a halálbüntetés eh, megszüntetése, másrészt pedig az ártalom csökkentése, kell helyezni a hangsúlyt. Ezt a két nagyon fontos elemet eh, mindenképpen megpróbáljuk majd felvetetni a dokumentumban. Thank you very much, Minister. Now the floor goes to the Commission. Madam Thank you, Madam. Armstrong köszönöm szépen. Eh, Hölgyeim és uraim, a bizottságnak az a meggyőződés, hogy az Európai Uniónak nagyon fontos szerepe van egy robusztus, eh, abban, hogy egy robusztus eredményeket érjünk el az ENSZ eh, tárgyalások során. Tavaly novemberben közös álláspontot fogadtunk el, és egységes hangon szeretnék megszólalni, és biztosítani fogjuk azt, hogy az Európai Unió közös álláspontjával kapcsolatos kritikus kérdéseket megfelelően fogjuk képviselni. A bizottságot Evropolosz biztos fogja képviselni, és e, az EU politikája, amely bizonyítékokon alapul eh, arra törekszik, hogy a kíván, olyan kívásokkal foglalkozom, mint az, keres, az online eh, kereskedelme az új pszichoaktív anyagoknak, például eh, az áfabit csökkentés, és így tovább. A miniszterasszony már említett sok minden. Fontos, hogy ez egy prioritásunk az emberi jogok tisztában tartása és a kábítószerek összefüggő bűncselekmények tekintetében a halálbüntetés eltövése, hiszen ezek a jobb, jog értelmében ezek nem érik el azt a sűrűségi küszöböt, hogy indikál, indokolnák a halálbüntetés alkalmazását. Nem jó politikai megoldás e, a kábítószerekkel elleni küzdelemben a halálbüntetés, de egyébként semmilyen területen nem jó politika a halálbüntetés e, támogatni fogjuk azt, hogy a drogpolitikákat, a közegészségügyi problémáként fogjuk fel inkább, ebbe az irányba szervezzük át a hozzáállást. Fontos a korai észlelés, korai beavatkozás, kockázatcsökkentés, gondozás, rehabilitáció és társadalmi integráció ezek az eszközök. E tekintetben meglehetősen jó helyen, jó, jó állapot, jó tapasztalataink vannak mindezek, a mindezek az megközelítések, megközelítések kidolgozatok Európában. Fontos, hogy megfelelő reakciókkal választ tudjunk adni a kábítószerrel összefüggő bűncselekmények tekintetében. Össze kell kötni a pénzmosás, a korrupció és egyéb szervezett bűnözési formák összefüggéseit, meg kell találni a kábítószer kereskedelemmel, hiszen ezek nagyon szorosan össze függenek. Az Europol jelentős mértékben hozzájárul ezzel, ehhez a folyamathoz helyes gyakorlatokkal és a szakértői háttérrel egyúttal szeretnénk eh, eredményes eh, eh, nemzetközi összefogást, például az új pszichoaktív anyagok tekintetében és az, az internetes online kábítószerkereskedelem tekintetében. Nagyon fontos, hogy olyan drogpolitikákat alakítsunk ki, amelyek az bizonyítékokra alapulnak, megvan a saját európai monitoring szervezetünk Lisszabonban, és végül nem utolsó sorban szeretnénk nyelvbotlás volt elnézést, tehát nem utolsó sorban a nők és a fiatalok helyzetére külön kell figyelni. Az Európai Unió ezért azt fogja kérni, hogy a civil társadalom egyre nagyobb mértékben megyen részt ebben a folyamatban. Több mint 45 ilyen testülettel tartunk kapcsolatot, akik tanácsokkal látnak el bennünket. Figyelembe fogjuk venni természetesen az önök javaslatait, ezeket várjuk, és nagyon szépen köszönöm a figyelmüket. Very Commissioner. Köszönöm szépen, most pedig megnyitom a vitát a politikai frakciók részéről. Először is Bóni képviselő kapja meg a szót. Tisztelt elnök asszony, tisztelt biztos asszony, az UNGASZ konferencia lehetőséget nyit majd arra, hogy az európai megközelítést előtérbe helyezzük a kábítószer kérdésben, megbirkózzunk a kereslet kínálattal, illetve a kábítószerrel kapcsolatos problémákkal. Az európai megközelítés egyedülálló, hiszen 28 különböző kábítószerpolitikát koordinálunk együttesen, és Európai Unió szinten hozunk intézkedéseket. Ez egy olyan modell, ahol az MCDD-nak, az ügynökségünknek nagyon fontos szerepe van, kockázatértékelést végez, és ezt a tapasztalatot meg kell osztani a regionális szervezetekkel. Európában el kell törölni a halálbüntetést, illetve ezt kell előre mozítani, hogy ezt eltöröljük, illetve a kábítószer által érintetteknek megfelelő egészségügyi ellátást kell biztosítani. A hozzáállásunkat is meg kell változtatni, nem stigmatizálni kell ezeket az embereket, és nem szabad őket kriminalizálni. Inkább a megelőzésre kell összpontosítani, ezen kívül tudatosítani kell, mennyire veszélyesek a kábítószerek. Három gondolat. Először is integrált megközelítést kell kialakítani, együttműködve a közegészségügy, az igazságszolgáltatás, jogszolgáltatás, illetve a rendfenntartó szervek, a civil társadalom, illetve a különböző tudatosító kampányok segítségével. Ezen kívül koordinált formában kell harcolni a szervezet bűnözés ellen, ez prioritás kell, hogy legyen a kábítószerkereskedelmet, illetve forgalmat nyomon kell, hogy kövessük, hiszen ez az interneten történik, így eznek megfelelően kell fellépnünk. Ezen kívül tudnunk kell azt, hogy az új pszichoaktív anyagok nagyon súlyos veszélyt jelentenek, egy korai figyelmeztető rendszerre van szükség, illetve gyorsabb reagálási lehetőséget kell biztosítani. Pontosan ezért minden rendelkezésre álló forrásra szükség van, és meg kell erősíteni az MCDD-át. Szanyi úr egy kék kártyát tart fel. Elfogadja, Boni úr? Elfogadja a kérdést? köszönöm szépen a kérdés lehetőségét elnök asszony és képviselő úrnak is egyetértek az ön által felsorolt szempontokkal egy ponton azonban kérdést szeretnék föltenni ön mennyire gondolja az összehangolt politikákat valóban képviselhetőnek amikor például az én hazámban magyarországon fifty kal ugrott meg a hepatitis c ben megbetegedettek száma azért mert megszüntette a kormány az ingyenes tűcsere programot. ez azért eléggé szétszórt politikákra utal. köszönöm szépen! Igen, köszönöm szépen. Valóban nagyon fontos látni, hogy az egészségügyi kompetencia a tagállamok kezében van. Ez azt jelenti, hogy európai szinten nagyon nagy erőfeszítéseket teszünk arra, hogy bizonyos tevékenységeket harmonizáljunk, koordináljunk, azonban nagyon fontos, hogy egyensúlyt alakítsunk ki az együttműködés rendkívül fontos, másrészt azonban észben kell tartani azt is, hogy nagyon sok tagállam a saját politikáját fogja követni. Uh, now, Madam Schlein, one minute and a half. Schnei asszony, parancsoljam. Köszönöm, elnök asszony. A 2014-es éves jelentésben az olasz maffia ellenes szervezet rámutatott arra, hogy a represszív megközelítés teljesen kudarcot vallott a kábítószerelni küzdelemben. Ezért talán eljött az ideje annak, hogy büntetlenséget mondjunk ki a kábítószer ügyekben, és a bíróságoktól, valamint más súlyos bűncselekmények elleni küzdelem, maffia elleni harcok tapasztalatai is azt mondatják velünk, hogy fordulatra van szükség. A pozitív tapasztalatai vannak néhány országnak, például Uruguaynak, vagy az Egyesült Államok néhány szövetségi államának Különösen most, amikor sor kerül az UNGASZ közgyűlésére, ez egy egyedülálló alkalom arra, hogy nemzetközi szinten is megvitassuk ezeket a kérdéseket, hogy a hangsúlyt az egészségnevelésre e, és nem a represszióra kell helyezni. A represszió e, a represszión alapuló megközelítés megbukott, e, tele lennének a börtönök, hogyha mindent kriminalizálnánk. Viszont a szervezett bűnözéssel foglalkozó előbb a kábítószerkereskedők természetesen más kategóriát jelentenek. Jurek képviselő egy percben, parancsoljon. Egy alapjog, alapvető jog, amely minden nemzet alapvető joga, és amelyet nem lehet elvenni ezektől az emberektől, az a felelősség, hogy különösen a szervezett módon elkövetett bűnözés ellen az országok felléphessenek. És segíteni kell véseket, akik pedig bűncselekményeket követnek el, azokkal kapcsolatban most eh, kikristályosodik egy világos üzenet. Ugye hallottuk, hogy a kábítószer összefüggő bűncselekményekkel összefüggésben a halál büntetés eh, tilalma, tilalmáért küzd majd Európa. De eh, mi a helyzet például a katonák körében elkövetett kábítószer használata. Dél-Kelet-Ázsiában nagyon sok példa volt erre, hogy uh, uh, ilyen fordult elő. Köszönöm, Zdedovszki képviselő. Pani komisařko, dámy a pánové, téma drog považuji v současné době za stejně aktuální jako například téma migrace. Bohužel... Hölgyeim és Uraim, sajnos az az érzésem, hogy minden vita hátterében azért drog problematika áll, és egyre újabb és újabb problémák merültek fel az elmúlt években, amelyekre a nemzetközi közösségnek reagálnia kell. Hogyha megnézzük a kábítószerrel kapcsolatos statisztikákat, látjuk, hogy új és új drogok bukkannak fel. Így például 2014-ben 101 új anyagot jelentettek be, vagy notifikáltak, és ezzel egyenes arányban nőtt a droggal kapcsolatban elkövetett bűncselekmények száma is. Rendkívül veszélyes a nemzetközi kereskedelem. Most már vannak olyan internetes üzletek, ahol fiatalok, sőt akár gyerekek is kábítószereket tudnak vásárolni. Nem európai megoldást, hanem globális megoldást kellene találnunk, és mindenképpen a prevencióra kell helyezni a hangsúlyt. Kirkosz képviselő másfél percben. Köszönöm szépen. Az utolsó Ungász közgyűlésen emlékeim szerint először döntés született arról, hogy a represszív mellett a preventív intézkedéseket is tovább kell fejleszteni. De ez azért nem következett így be, és ezek a kísérletek kudarcba fulladtak. Továbbra is a represszió hatékonyságának az illúziójában éltünk. Most valóban arra lenne szükség, hogy minél több terápiás lehetőséget tudjunk kínálni, e, és alternatívákat kell a börtönök, a e, bebörtönzés mellé állítani, hiszen a börtön, a bebörtönzés csak súlyosbítja a kábítószerfüggőkkel kapcsolatos problémákat nem ez a megoldás. Különböző ellenőrzött központokat lehetne létrehozni, ahol legális eh, kábítószer használatot eh, biztosítanak, és így meg lehetne akadályozni, hogy eh, hamisított vagy különösen életveszélyes kábítószereket használjanak a drogfüggők. Köszönöm szépen. Thank you. Köszönöm szépen. Az utolsó felszóló Polcsák úr. Köszönöm szépen. Teljesen egyetértek az előttem szóló képviselőtársammal. A prevenció jelentőségét én is szeretném aláhúzni. Ugyanakkor támogat támogatni tudom azokat a szervezeteket is, amelyek megpróbálják a kábítószerfüggőket integrálni, visszavezetni a társadalomba. A büntetőjogi eszközökre is szeretném felhívni a figyelmet. Elég komoly problémák vannak sok új típusú kábítószerrel, amelyek most megjelentek az európai piacon, tavalyi évben 23 eh, eh, tonna kábítószer foglaltak le, amelyeket eh, Európába próbáltak behozni. Itt büntetőjogi eszközökre is szükség van, és pontosan meg kell határozni, hogy mi a teendő ilyen esetben. A vita tehát most arról is szólhat, hogy az Európai Unió milyen mandátummal menjen el az ENSZ konferenciára, és hogyan sikerül közös EU-s álláspontot kialakítani és képviselni. Köszönöm szépen, rátérünk a Áj spontán felszólások eh, napirányi pontjára. Köszönöm ennek asszony, van egy vonalkozás, amelyet gyakran neveznek figyelembe, amikor a kábítószeremekkel foglalkozunk. Nem elnyomó intézkedésekre van szükség, meg torvó intézkedésekre van szükség, hanem a környezeti hatásokra kell figyelni 2000 és 2013 között eh, iszonyatos mennyiségű erdőterületeket eh, pusztítottak el a kokain elleni küzdelemben az Open eh, Society jelentése szerint. Eh, környezetvédelmi hatása van a kábítószerek elleni nemzetközi küzdelemnek, és ez nagyobb károkat okoz a környezetben, mint amekkora eh, kárt a kábítószertermelés okoz. Gyakorlatilag a következő tárgyalások során figyelembe kell venni ezt az új problémát, amelyet a független jelentések különböző független szervezetektől megfogalmaznak. Máskülönben nem tudunk küzdeni a kábítószerek problémák ellen. Nem lehet csak megszorítani, csak üldözni. Thank you. Uh, Mr. Maria. Köszönöm, Marias képviselő. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Σε μια φάση τεράστιας παγκόσμιας οικονομικής κρίσης φτώχειας egy olyan időszakban, amikor válság van, szinte az egész világon szembesülünk a menekültekkel kapcsolatos válsággal, gyengül a gazdaság Európában is és Dél-Amerikában is. Most olyan időszakot élünk meg, amikor egyre több a csempész, és egyre nagyobb mennyiségeket csempésznek. Most az ENSZ bizonyos feltételek mellett egy lehetőség lehetne arra, hogy erősítsük a nemzetközi együttműködést. Egyrészt a kábítószer kereskedelmet eh, kell visszaszorítani, másrészt a kábítószerek eh, termesztését. Nulla toleranciára van szükség a kábítószer kereskedelmet kereskedőkkel, a dílerekkel szemben. Fel kell lépni az internetes drogkereskedelem ellen is. A hangsúlyt a prevencióra kell helyezni, a felvilágosításra, és szükség van olyan eljárásokra, amelyekkel biztosítani lehet az, ilyen, az érintettek társadalmi reintegrációját. Utolsó felszólaló Csak képviselő. Köszönöm, elnök asszony. Nagyon jó, hogy az Európai Unió 28 egyértelmű igen szavazattal utazik majd el az Ungászra. Az európai koncepció és az európai tapasztalatok azt mondatják velünk, hogy a prevencióra kell helyezni a hangsúlyt, fontos a civil társadalom bevonása, azután az egészség, nevelés, kampányok, sok országban, régióban, városban már voltak ilyen kábítószer ellenes kampányok. Azt hiszem, hogy Európa tapasztalata és hozzáállása az egész világ számára nagyon hasznos lehet. Persze azért az Európolnak is megvannak a feladatai, de hogyha választanunk kell a büntetés, a represszió és a prevenció között, akkor mindig az utóbbira kell helyezni a hangsúlyt, több prevencióra van szükség. Köszönöm, megadom a szót a biztosnak. Biztos, önél szó. Thank you very much, Madam Chair. Köszönöm ennek asszony. Valóban nagyon nagy témakör ez, amelyről nyilván idén tavasztal fogunk beszélni. Az Európai Unió mindent megtesz eh, annak az érdekében, hogy a csempészettel, az új anyagokkal, az online kereskedelmel kapcsolatban eh, eh, fellépjen. Úgy gondolom, hogy az monitoring hatóságunk legalább heti egy anyagot regisztrál, észlel a kábítószer piacon Nos, az olasz képviselőasszonynak mondanám, hogy a különböző országok más utakat járnak, a dekriminalizálás önmagában nem szerepel a napirenden, de persze ezeknek az országoknak a tapasztalatait figyelembe vesszük, és az eredményeket és a lehetséges hatásokat figyelembe fogjuk venni, még hogyha az eredményeket nagyon nehéz is, különösen az önáltalánított országokban már most figyelembe venni, hiszen túl korai még ehhez az idő. Avramopoulos úr fogja képviselni az Európai Uniót, úgyhogy minden erőfeszítést megteszünk annak érdekében, hogy az Európai Unió építő és aktív módon hozzájáruljon eh, az öngáz eh, ülés eh, sikeréhez, és hogy hozzá tudjunk járulni a megoldásokhoz, hiszen óriási problémáról van szó. Egyúttal hozzájárulunk az ENSZ 2019-re várható nagy állásfoglalásához. Köszönöm szépen a, választ a vitát. Thank you very much, madam. Köszönöm. As... Köszönöm szépen, elnök asszony. Ahogyan a biztos asszony is elmondta, a legtöbb kérdés amelyeket önök is felvetettek, szerepel a renden. Biztosítani akarjuk, hogy az UNGAS azt az irány kövesse, amelyet az EU már évek óta követ, egészségre, emberi okra alapozott drogpolitikát akarunk. Ellenezzük a kábítószer összefüggő bűncselekményekre a halálbüntetés alkalmazását. Ez nem arányos és nem is hatékony. Végül mindent megteszünk, amit csak lehet, hogy az UNGÁSZ záró dokumentumában az ártalom csökkentés nagy hangsúlyjal szerepeljen mert így tudjuk a legjobban megvédeni a polgárok, az emberek életét. Köszönöm ezt a nagyon érdekes vitát. Én köszönöm önnek, sok szerencsét kívánok, és ezzel lezárom ezt a vitát.